és a 2016-os költségvetésről, illetve a trialógussal kapcsolatos mandátumról. Megadom rögtön négy percre Fernandes úrnak a szót. Vice-presidente, a komisária Georgieva, cumprimento também todos os kollégák. Tisztelt Georgieva biztos asszony, tisztelt kollégáim, tisztelt elnök úr. A költségvetésünk eléggé szerény. Az 140, 180 milliárd a, 140 milliárd a kifizetési, a kifizetési előirányzatok szempontjából, és ez azóta nem nagyon növekedett, amióta új tagállamok léptek be az USA-ban, az USA-val összehasonlítva nagyon, nagyon csekély, viszont nagyon nagy hozzáadott értéket képvisel a, az, adminisztratív feladatokra és a működési feladatokra beruházásra 9,4 százalék jut 2016-ra megállapítottuk a prioritásukat, mégpedig a foglalkoztatást, a KKV-k, támogatását és a vállalkozás indítás támogatását, és ezek oszlanak majd meg, illetve bomlanak le különböző programokra, foglalkoztatási kezdeményezést. Már 2014-ben, 15-ben előfinanszíroztuk 6, 6 milliárddal. Úgy gondoljuk, hogy 2016-ban is folytatni kell a foglalkoztatásra vonatkozó támogatást, és ennek megfelelőképpen kell, hogy legyen kötelezettségvállalási is, annak érdekében, hogy a, hogy a célokat elérjük. A Horizont 2020, valamint a hálózatcsatlakozási eszköz is rendkívül fontos, külön figyelmet érdemel a szolidaritásnak is meg kell jelennie, illetve a kohéziós politiká, politikai támogatásra szorul annak érdekében, hogy a vállalkozást, az innovációt és a foglalkoztatás növelését támogatni tudjuk. A kohézió önmagában nem cél, hanem sok egyes célt egyesít magában, ezt se felejtsük el. Ezért a belső szolidaritás, a tagállamok közötti kell beszéljünk, ugye az olyan tagállamokkal szemben, akiknek a helyzete most nehezebb. A szociális összetartás, a belső szolidaritás fontos cél, de a külső szolidaritás is ugyanilyen fontos például a szíriai helyzettel kapcsolatban, egyáltalán a menekült ügyel kapcsolatban, a földközi tengeri helyzettel kapcsolatban, ami szintén rendkívül fontos a harmadik és a negyedik fejezetben. Azért fontos, hogy a, a csökkentések, amelyeket a különböző ügynökségekkel kapcsolatban végzünk, ne csak vakon történjenek, mert át kell gondolni, hogy milyen következményekkel fognak járni. Olyan ügy, ügynökségeink vannak, ahol egyszerűen lineárisan csökkentik a személyzeti állományt. Például a megmenekültekkel foglalkozó ügynökséget is, már pedig, hogyha ezt tovább folytatják, akkor az nagyon drága lesz majd a számunkra. A hosszabb távú tervezéssel tervezés szempontjából az is fontos, hogy a több éves keretet tartsuk be, és hogy ezen belül a rugalmasság eszközét használjuk ki az a fontos, hogy a tanács a meg, megállapodásokat, a kitárgyalt megállapodásokat betartsa és valóra is váltsa. Kell, hogy legyen megfelelő eszköz finanszírozás annak érdekében, hogy az általunk kite, kitűzött célokat meg tudjuk valósítani. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, a frakciók hozzájárulását, és a mandátumunk sokkal erősebb és egyesültebb lesz ezáltal. Megadom a szót a biztos asszonynak, Györgyeve asszonynak, az Európai Bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Fernándes úrnak hogy benyújtotta ezt a rendkívül megalapozott, átgondolt javaslatot a 2016-os költségvetés tervezett tárgyalásokról szóló megbizatásról. Ahogy ön is mondta, számos kollega volt, akik hozzájárultak ehhez a munkához, együtt dolgozták ki a prioritásokat, hogyan lehet a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló alapokat. Mi támogatjuk azokat a prioritásokat, amelyeket a parlament összefoglalt, meghatározott. Igen, koncentrálnunk kell a gazdaság újra fellendítésére, Ön a három erről beszél, ami angolul működik, a foglalkoztatás, a vállalkozások és a vállalkozó szellem. Azt szeretnénk, hogyha e, Európa újra növekedési pályára állna, a versenyképesség erősödne, és a minő, az életminőség e, javulna, emelkedne az életszínvonal. Az Európai Bizottság kezdeményezéseit köztük a beruházási tervet támogatják. Most nyújtottunk be egy költségvetés módosítást. Nagyon örülök annak, hogy az közös megegyezésnek köszönhető, hogy ezt benyújthattuk. Abban is egyetértünk, hogy amellett, hogy a növekedésre koncentrálunk, a szolidaritást sem szabad elfelejteni, és ne felejtsük el, hogy vannak olyanok, akik az Európai Unión kívül ránk számítanak kiszolgáltatott helyzetükben. Főleg olyanokra gondolok itt, akik a háború ellen menekülnek, és különös tekintetten olyan helyzetekre gondolok, amelyek aztán az Európai Unióban belső problémákat generálnak. Ezért nyújtottuk be, amikor a kifizetési előirányzatokról beszéltünk, akkor nagyon konkrétan végig gondoltuk azt, hogy hol kell a költség költségvetést, főleg a kifizetés esetében növelni, hogy ezeket a prioritásokat eh, ennek megfelelően alátámasszuk. 143 eh, milliárdról van szó, ez növekedés a kifizetésekben, a, hogy a tavalyi kifizetéseket, kifizetési elmaradásokat kompenzáljunk, olyan területekre koncentráltunk, ahol a leginkább megvalósul az alulfinanszírozás, például a négyes fejezetben, 28,5%-os növekedést javasoltunk, az Erasmusra 30%-os növekedést javasoltunk, és ugyanebben a filozófiában úgy jártunk el, hogy megkérdeztük, hogy mi az, amire szükség van. Ezt a kérdést tettük föl magunknak. Ebben gondolkodunk, és arra számítunk, hogy a parlament támogat bennünket a költségvetés ilyen megközelítésében. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament bátorítására az előrejelzési képességeinket javítottuk, hogy a lehető legjobb elosztást tegyük lehetővé, hiszen végesek az eszközeink. A jövőbeni kifizetések ben nem szabad, hogy újra ugyanolyan problémákkal nézzünk szembe, mint e, ez évben és tavaly. Szeretnék köszönetet mondani önöknek a a költségvetés módosítással kapcsolatban és a kifizetési tervel kapcsolatban legtartott szavazásokért, és be kell tartanunk az ígéreteinket, amelyeket tettünk a választóknak. A megállapodott célkitűzések keretében kell tehát előrelépnünk. Ha megnézzük az első három oldalú egyeztetést július 14-én, akkor látjuk, hogy ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy a polgárokért érzett felelősségünket erősítsük, és valóban felelősen bánjunk a pénzzel. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót, mondja az elnök a szakbizottságok képviselőinek, először a DEVE szakbizottság nevében Litz úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevőként, a vélemény készítőjeként két kulcsfontosságú pontot szeretnék kiemelni. Először is a humanitárius eh, kifizetéseket 2016-ra jelentősen meg kell emelni. Az Európai Unió eh, globális szerepvállaló sok eh, súlyos helyzetet meg kell oldani. Irak, Szíria, Dél-Szudán, Ukrajna költségvetési szempontból nézve a humanitárius segítségnyújtásra adott pénzt nem csak a kötelezettségvállások, hanem a kifizetések esetében is növelni kell. Csak így tudjuk elérni, hogy a pénz azonnal rendelkezésre áll a szükséget szenvedő emberek számára. Másodszor szeretnék utalni arra, hogy nem minden tagállam tartja be az ígéretét, hogy a fejlesztési együttműködésre költse a GDP 0,7%-át 2015-re el kellett volna már érni ezt a célt. Az Európai Uniónak elegendő forrást kell mobilizálni a fejlesztési együttműködésre, hogy ezt, az, ezt a hatást elérje, megfelelő hatást elérjen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a, fejl- a Foglalkoztatási Bizottság nevében Klúne asszonyé a szó egy percre. Köszönöm szépen. A, fejl- a Foglalkoztatási Bizottságban a költségvetésre és teremtésre helyeztük a hangsúlyt, tehát természetesen a 3E támogatása is elengedhetetlen. De hogyan fog ez megtörténni? Támogatjuk a KKV-kat, a KKV-k adják a gazdaság gerincét a a KK, a, az üzleti vállalkozások 90%-a KKV európai szinten. A mikrofinanszírozás elengedhetetlen az ő támogatásuk szempontjából. A kormányok, az államok nem hoznak létre munkahelyeket nagy számban, hanem azt a, az atmoszférát, azt az üzleti hangulatot teremtik meg, amelyben ezek a vállalkozások aztán munkahelyeket teremtenek. Ezért erre koncentrálunk, a költségvetési véleményünkben. Természetesen fontos az továbbképzés, képzés, továbbképzés, és a munkakeresők például az IT ágazatban és számos más területen nagyobb eséllyel rendelkeznének, ezért az átképzés nagyon fontos. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az ENVI szakbizottság nevében megadom a szót Lavia képviselőnek egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, biztos asszony, köszönjük, amit eddig tett, de még nagyon sokat tennivaló. És persze Fernandes urat is köszönettel szeretnénk illetni az általa elvégzett munkáért. Az utóbbi idők költségvetéseiből kiderült, hogy a programok alulfinanszírozottságtól szenvednek, és gyakran késedelmes a kifizetés is. Ezért a Környezetvédelmi Bizottság tagjaként azt kérem, hogy a környezeti állapot javítására megfogalmazott programok legalább számszerűségükben arányos helyet foglaljanak el a több éves költségvetési keretben, azt kérjük, hogy megfelelő figyelmet fordítson a bizottság erre a témára, hiszen ennek közvetlen hatása van a polgárok életminőségére. Az ENVI bizottságban úgy döntöttünk, hogy egyes nehézséggel küzdő ügynökségeket is felkarulunk, mert túlzottan alul finanszírozottak kicsi a szakmai szakember ellátottságuk. Fábosít asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, kollégák, mint a 2016-os ITRE bizottsági költségvetés felelőse. Én itt is el szeretném mondani, hogy a 2020-as kutatási programból nem lett volna szabad pénzt elvenni, pedig ez kifejezetten európai hozzáadott értéket képvisel, és tipikusan innovációs kutatási program, európai támogatása azért így is megvan, és továbbra is büszkék lehetünk rá. Erőteljesen kérem, hogy ennek a programnak a támogatását ne kurtítsák meg. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem szabad ezeket a költségvetési technikai kérdéseket úgy kezelni, hogy az végül is kárára váljon egyes tematikus területeknek. Most pedig

Köszönjük szépen. Most akkor a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről Spiráki asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos bizottsági képviselő. A strukturális alapok nagyon fontos szerepet játszanak a reálgazdaságban, az egyes nemzetek nemzetgazdaságában. Ez az egyetlen olyan finanszírozási forrás, amelyből a válságban levő országokban is lehet az, a társadalmi kohéziót és a gazdaságot egyaránt támogatni. Ezért feltétlenül szükséges lenne, hogy ennek a programjait maradéktanul végrehajtsák, és ne következzen be az, ami 2014-ben, hogy késedelmes kifizetések miatt nem valósulnak meg programok. Amikor Görögországot nézzük, az ottani helyzetet, akkor szomorúan konstatálhatjuk azt is, hogy befagyasztották a pénzeket, és ezekhez a pénzekhez sem férnek hozzá a görögök, pedig nagyon nagy szükségük lenne rá. 2016-ban az új feltételek mellett, különösen a válságot megszenvedő országokban azok tükrében kéne a strukturális alapok elosztását újra értékelni, és újra megnyitni ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy odahassunk, hogy ezek a pénzek a valós gazdaságba folyjanak. Köszönjük szépen! Két percre következik Dönano képviselő. Yes. Elnök úr, kedves kollégák, először is szeretnék Fernández úrnak, az előadónak köszönetet mondani, hogy a különböző szakbizottságok között sikerült megegyezésre jutni a július 11-ig kell a trialógust a Költségvetési Bizottság vezetésre lezárni. A legfontosabb prioritásokat ismerjük ebben e, a kérdésben. A költségvetési stabilitás, főként a mezőgazdasági költségvetési stabilitása a legfontosabb. Az FC persze nagyon e, fontos, de kár lenne a költségvetési e, teljesen e köré felépíteni, Éppen ezért úgy érezzük, hogy meg kell őrizni az agrár költségvetési sort. A válság tartalék alapot is meg kell őrizni. Mindennyian orosz válságként ismerjük az egyik problémát, hogy ott van a tejválság, amely szinten a különböző bármiféle válság könnyen előfordulhat a mezőgazdaságban. Tudjuk éppen ezért ezt a válság tartalék alapot meg kell őrizni, hiszen előre nem látható helyzetek előállhatnak még hozzá lehető a plafonig, tehát a lehető legmagasabb szinten kell megállapítani ezt. Aztán a mezőgazdaság a legintegráltabb szakpolitikája az Európai Uniónak, de vannak olyanok is, amelyekre nagyon oda kell figyelnünk. A strukturális alapokra gondolok, az ifjúsági garancia alapra, amely nagyon fontos az unió jövője szempontjából és e szempontból ennek a finanszírozását is garantálni kell. itt van a bevándorlás kérdése, amely tudjuk, hogy mennyire aktuális és égető kérdés, a bevándorlás politikánkat is mindenképpen valahogy meg kell tudni oldani finanszírozási szempontból is, és a kötelezettségvállalási kifizetési előirányzatok közötti különbséget is valahogy át kell tudni hidalni. Întrucât domnul Kadek. Köszönöm szépen, Kadek úr következik, illetve Kadek úr nincs itt, úgy csak következne. Úgyhogy a Kulturális Bizottság képviselője következik, következik Zdrojevski úr, egy perc. Jesteśmy tak dumni w Europie, powinna mieć... Köszönöm szépen. európai kultúránkra mindannyian büszkék vagyunk, ezért mindannyian támogat, mindannyiunknak támogatni kell, nem csak a tagállamokban, hanem itt az Európai Parlamentben is. Minőségi felsőoktatás nélkül, anélkül, hogy a felsőoktatásba és a magas szintű kultúrába befektetnénk, gyengébbek vagyunk. Ezért nagyon fontos az új finanszírozás. Számukra a legfontosabb célkitűzés az, hogy elérjük az ifjú fogyasztót, tehát a kultúra fogyasztójának nagyon műveltnek kell lennie. Az Erasmus, az Erasmus Plus, a Kreatív Európa, az, Euró, az Állampolgárok Európája, ezek nagyon fontos projektek, ezekre jobban oda kéne figyelni, illetve a kísérleti projektekre is. Olyan projektekre, amiket már kipróbáltunk, de aztán nem ö, folytatták. Vannak olyan kulturális projektek, amelyek nem kapnak elég nyilvánosságot. Például a kulturális események vagy fesztiválok nem mindig kapnak megfelelő nyilvánosságot. Köszönöm. Most a most a női jogi Bizottság nevében Máté asszony következik. Köszönöm, megköszönöm Fernandes úrnak a munkáját. Nagyon nagy meggyőződéssel és odaadással folytatja a munkáját. Én vagyok a női jogi Bizottságban a vélemény előadója, és úgy gondolom, hogy a nemek közötti egyenlőséget az összes Európai Uniós szakpolitikában meg kell valósítani. És arra kérem Fernandes kollégát, hogy a háromoldalú egyeztetés során is figyeljen erre oda, tehát például a kozméra, a női vállalkozók e, jogaira, vagy a fiatalok a fiatalok számára munkákat teremtő programokra is gondoljon, ezt egy kicsit is karolja fel, illetve oda kell figyelnünk arra is, hogy a nők elleni erőszakot meg tudjuk fékezni, tehát a projekt, ezzel kapcsolatos projekteket kell kidolgozni, illetve harcolni kell a nemi sztereotípiák ellene. A Daphne programra is nagyon nagy szükség van, ezt tartsuk meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a frakciók szószólói következnek. Először megadom a szót bőgének, Bőge úr következik másfél perc. Elnök úr, kedves kollégák! Kifejezetten támogatom a jelentéstevő által, José Manuel Fernández által megnevezett prioritásokat, és a most arra vitára szeretnék kitérni, amely a külkereskedelmel foglalkozó szakbizottságban zajlott. Úgy gondoljuk, hogy a költségvetésben tükröződnie kell a geopolitikai változásoknak, és a kontextusnak. Fontosnak tartjuk, hogy a költségvetés megfelelő mértékű legyen. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság szolgálatainak megnövelt kereskedelmi tevékenységét is figyelembe kell venni, és még egy dolgot fokozottan figyelembe kell venni. A kereskedelmi megállapodások időköz és ex post értékelését jobban figyelembe kell venni az eddigieknél, és fontos, hogy a számbevőszék külön jelentését is kiemelt helyen kezeljük ezentúl Világos, hogy a globalizációról szóló egyre tovagyűrűző vita is szükségesé teszi, hogy kommunikációs célokra többet fordítsunk. Emellett a 2016-os költségvetésben tükröződnie kell a WTO konferenciával kapcsolatos fejleményeknek, és a legkevésbé, fejlettebb, legkevésbé fejlett országoknak is megnövelhet támogatást kell nyújtani, például kapacitásépítés céljából és technikai segítségnyújtás céljából. Az európai kezdeményezések finanszírozása a KKV-k nemzetközi szerepvállalása kapcsán pedig nagyon fontos a számunkra. Köszönöm. Gájer úrnak adom meg a szót, két percen parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, Georgieva alelnök asszony, tisztelt kollégák, a múltban a tanácsal több ízben is ütköztettük véleményünket, és azért van egy halvány remény arra, hogy egy új korszak veheti a kezdetét. Hogyha megnézzük a kifizetési válságot, amely remélhetőleg most már lezárult, akkor megállapíthatjuk, hogy a tanács a pszichoterápia összes szakaszát végig, összes állomását végigjárt, először tagadott, aztán elindult a gyógyulás útján, és most egy olyan helyzetet láthatunk, amikor is az intézmények végre megállapodtak abban, hogy milyen módon kívánják a kifizetési válságot felszámolni. Biztos vagyok benne, vagy legalábbis reménykedem benne, hogy a luxemburgi soros elnökség emlékszik majd arra, amiben megállapodott a lecsoros elnökség. Hogyha a tanács viszont változtat a költségvetésen, illetve az eddigi megállapodásokon, akkor az önkényesen teszi el vajon, vagy a tanács politikájában azért van valamilyen felismerhető politikai prioritás is. Nagyon fontos ez a kérdés már csak azért is, mert kedves kollégák, nem kis meglepetést okozott a számomra, hogy az Európai Bizottság olyan javaslatot nyújtott be, ahol a kifizetések és kötelezettségvállalások között 10 milliárdnyi különbség van. Hát ez nem mindegy. Mindez olyan kontextusban történik, amikor az Európai Unió nagyon súlyos nehézségekkel küzd, minden plenáris ülésen emlegetjük a közel-keleti válságokat, gondolni kell Líbiára és az ukrajnai válságra is, csak hogy néhányat említsek. Hogyha a költségvetés számokba foglalt politikai alapvetésnek tekinthető, kedves kollégák, akkor az Európai Unió költségvetése hatékony kell, hogy legyen. Ez nem csak pénzt jelent, de pénzt is. Főként, hogyha azokra az eszközökre gondolunk, amelyek a migrációs politika területén vannak alakulóban. Aztán az FC-re is gondolni kell. Egy olyan finanszírozásban állapodtunk meg, amely azt jelenti, hogy egy milliárddal többet kiveszünk a marsból, de 5 milliárdot jelent a jelenlegi költségvetésből is. Láthatják kollégák, nagyok a kihívások, remélem, hogy most már nem csökkentésekről beszélünk ezentúl, hanem a költségvetés politikai ö, irányvonalak mentén való kialakításáról. Ez egy új korszak kezdete lenne. Un minut. Köszönjük Körmer úr egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Georgieva alelnök asszonynak és a kiváló együttműködést a javaslat kidolgozásakor. Mi az ECR részéről egyrészt nagyon örülünk, mert ezzel a költségvetéssel lépéseket teszünk a megfelelő irányba, ugyanakkor azonban kicsit szomorúak is vagyunk, mert végeredményben továbbra is a státusz kót folytatjuk, az eddigi úton haladunk tovább, és ebben kicsit ellent kell mondanom Gájer kollégának, bár nagyra értékelem őt, én nem látom azt, hogy a kifizetetlen számlák problémájának felszámolását elkezdenénk, hiszen 153 milliós kötelezettségvállalásról beszélünk, és 145 millió, milliárdos kifizetésekről. 10 milliárd euró hiányzik tehát, nyilván ez nem fog csak úgy magától felszívódni. Örülnék annak, hogyha mi itt a parlamentben elég bátrak lennének ahhoz, hogy egy reformot útjára indítsunk, és jó lenne, hogyha végén nem csak növekednének a kifizetetlen számlák. Köszönöm. A minute. Köszönöm szépen. Ali úr következik kettő percben. Commissioner Gyurgyeva. Köszönöm elnök úr Gyurgyeva. Biztos asszony, kedves kollégák, először is szeretnék Fernándes kollégának gratulálni. Valóban kiváló átfogó jelentést lett le az asztalra, mert jó kiindulás alap a háromoldó megbeszéléshez. 2016-os költségvetések kapcsolatban láthatjuk, hogy a korábban megfogalmazott prioritásoknak ez alapvetően megfelel, bár 5,2%-kal csökkenek a közösségvállalások, 1,6%-kal kifizetések. Remélhetőleg így a kifizetésekben felhalmozódott eh, elmaradások így csökkenhetnek 2016-ban. Nagyra becsüljük Györgyeva biztos asszony és a Költségvetési Bizottság együttműködését az Európai Bizottság vállalásainak költségvetési sorokba történő átültetése során. A politikai prioritások között a digitális belső piac és az energiaunió fontos prioritásként szerepel a versenyképesség javítása, és természetesen az FC-vel kapcsolatos kifizetések. Az új költségvetés az új fejleményekre is reagál az Európai Unió szomszédságában és azon túl is, a bevándorlás politikai költségvetési sor megnőtt, ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy a bevándorlók megnőtt szemmel kapcsolatban az MFF-ben megállapított maximális korlát lehet, hogy kevés lesz. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a kifizetési előirányzatok növekedése, a, hogyha beszámítjuk a, a a reál értékben valójában igazából semmiféle növekedést nem jelent. Fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy valóban 4%-kal csökkenteni érdemes a gazdasági, szociális és területi kohézió költségvetését, amikor egyre nagyobbak a különbségek unió szerte. Alapvetően támogatjuk azt, hogy az innováció, munkahelyteremtés, a, illetve a bevándorlás elleni harc céljait szolgálja. Meggyőződésem, hogy a lehető legjobb pozitív eredményt így érhetjük el a három oldalú megbeszélések során. Köszönöm. Mulțumim Köszönjük szépen, képviselő úr! Most pedig Nirjada asszony egy percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Fernández úrnak munkájáért. Nagyon sok energiát fektetett ebbe a jelentésbe, és örülök annak, hogy, nagyon, hogy elég sok dologban egyezértünk. A 2016-os mandátum esetében némi változás, némi előrelépés van, de nagyon sok minden azért nem változott. A neoliberális agenda továbbra is itt van. A, úgy gondolom, hogy erről a úgy gondolom, hogy erről az ösvéről le kell lépnünk, erről az útról. Fontosnak tartom, hogy jó színvonalú munkahelyeket teremtsünk, illetve, hogy intelligens és fenntartható gazdasági növekedést érjünk el, de a kohéziós politikát továbbra is támogatni kell. Így aztán, és azok, azokat az országokat is támogatni kell, ahol gazdaság és szociális megszorítások vannak. Az előző pénzügyi tervezési időszak követ, következményeitől tanulnunk kell. Úgy gondolom, hogy tehát az MFF-et fölül kell vizsgálni. Az emberekbe kell befektetni, nem a profitba. Köszönöm. Maragall képviselő következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy erről a költségvetésről lehető legjobb, amit elmondhatunk, az, hogy nagy károkat nem fog okozni senkinek. Ezt mondom biztos asszonynak is Fernandes úrnak. Ez egy korrekt, kiegyensúlyozott tervezet. Nyilván az utolsó pillanatig tárgyalni fogunk, és nyilván valami működőképeset fogunk kidolgozni a 2,4, illetve az 1,6 százalékos emelkedés kifizetésekben, illetve előrizetokban nem jelent reál értékben történő növekedést. Valójában a függőben lévő kifizetések csökkennek. A kérdés csak az, hogy mi lesz a következő években, amikor a 2004-2020-as programok beindulnak. A Life jó koncepció, reméljük, hogy a greening, a költségvetés zöldítésű, zöldítése is jól fog elsülni, de vannak itt negatív dolgok is, például az ITER támogatása. Több mint 500 millió egy olyan projektre, ami leginkább kétségeket vet föl, nem pedig bizonyosságokat. Majd meglátjuk a 2013-as 2013-as elszámolás mentesítést, utána fogunk dönteni. Nos, azt hiszem, hogy nagyon ambiciózus és sürgős és válaszokat igényelnek a kérdések. TTIP vagy Görögország témája kiválóan mutatja azt, hogy hogy mennyire nem egyenlő felek párbeszédéről van itt szó. Egy, az Egyesült Államokban egészen más a költségvetésben a befektetésen, mint az EU-ban. Hát nem olyan bonyolult ezt eh, megoldani. A gazdasági növekedés kell, tehát hogy a prioritásuk legyen, és az egyenlőtlenségek meg szüntetése. Köszönöm, Árnott kolléga következik. Hogyha a hajó eh, egyenesen eh, egy jéghegy irányába tart, akkor az ember elfordítja a kormánykereket. Nos, itt nem így történik. A GDP háromszoros nagyjából az adóbevételnek, nem vesznek figyelembe óriási költségeket, például az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelni mennyibe kerül. Itt láthatjuk, hogy sem a költségvetés, sem az unió nem változik itt évről évre ugyanaz de hogyha a görög válságból egy következtetés le kellett volna vonni, akkor az az, hogy igenis változik körülöttünk a világ. Az egyik probléma az az, hogy az Ever Closer Union az egyre szorosabb unió elvét, hogyha követjük, akkor ellentmondunk annak az elvnek, hogy egy szuverén állam bármit, de tényleg bármit jobban és hatékonyabban csinál, mint a brüsszeli bürokrácia. Köszönöm. Most pedig Montel asszony kap egy percre szólt. A 2016-os költségvetés tervezet az Európai Unió azon hozzáállását tükrözi, hogy bort isznak és vizet prédikálnak. Ugyanakkor 2%-kal nő a fizetésekre fordított pénz. Brüsszelnek a megszorító intézkedéseket saját házatáján kellene elkezdeni, nem másokon gyakorolni. A tagállamok belső igényeit is másképp kellene kezelni. A, nem a Juncker terv fogja rendezni az európai problémákat. A makrofinanszírozási támogatás Ukrajnának nem súlyos tagállam, akkor, amikor Görögországnak nem adjuk meg ugyanezeket a fajta támogatásokat? A 2 nő a demokrácia költendő pénzek, amikor Martin Schulz a Syriza helyét egy technotak a kormánya cserélne le. Köszönjük, Preda úr másfél percben kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek Ferendes a kollégámmal, az európai költségvetés tervezettel kapcsolatban örültem annak, hogy az Európai Bizottság költségvetésében a külpolitikára fordított összegek tekintetében mind a kötelezettségvállalások, mind a az előirányzatok, kötelezettségvállalások, mind a kifizetések előirányzatait növelni kívánjuk, hiszen az Európai Unió sokat akar akkor elérni a külpolitikában, akkor ehhez további erőforrásokat is kell rendelni a, remélhetőleg ezek majd a végül elfogadott költségvetésben is megjelennek. a béke és a stabilitás érdekében elindított programok végrehajtása pontosan ezen pénzügyi forrásoktól függ, ezeket mindenképpen meg kell tartani. A déli és keleti szomszédság politikai terén is szükség van ezekre a pénzekre, mely ahhoz nincs elég, sajnálatos módon elég forrás ezek céloknak rendelve, hogy valóban tudjuk teljesíteni a vállalásainkat az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia nem csak a közvetlen szomszédságunkban fontos, hanem azon távoli területeken is. Tudjuk, hogy a külpolitikában ez a legfontosabb, ezért remélem ezek megjelennek majd a záró végső formájában a kötődésnek. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Tomá asszony kettő percre kap szót. You have to meg kéne nyomni a gombot? Uh, okay, okay, she will come afterwards. Jó, akkor majd az hozzászól, a következik Ashworth kolléga. Ez a jelentés az elszámolhatatóságról szól, arról, hogy nagy dolgokban nagyon lépjen fel az EU, kis dolgokban kicsi módon. Ez nagyon bátorító dolog. Köszönöm szépen, köszönet Georgieva asszonynak, aki értelmet és fegyelmet visz a költségvetési folyamatba. De van itt egy aggályom is. A parlament érdeklődik a költségvetés kialakításában, vagy illetése iránt, viszont a költségvetés megvalósulása iránt nem annyira érdeklődünk, ez elfogadhatatlan. Kedves kollégák, az adófizetők pénzét költjük el, költjük el, de nem tudjuk ellenőrizni hogy valóban értéket kapunk a e pénzünkért, hogy megfelelő a hatékonyság, nincs átvizsgálás. Sajnos ennek általában az a következménye, hogy politikai hagyományokon alapulnak a döntések, nem pedig igazi bizonyítékokon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Döbre úr következik másfél perc. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák, José Manuel Fernández egy kiváló jelentést készített. A három es prioritás nagyon fontos, tehát, hogy munkahelyeket teremtsünk, illetve gazdasági növekedés hozunk létre. Az Európai Uniónak nagyon nagy szüksége van a gazdasági növekedésre, Éppen ezért az Európai Stratégiai Beruházási Alap garanciáit mindenképpen támogatni kell. A Horizont 2020, illetve az Európai Unió összekötődtségén keresztül is ezt kell megvalósítani. Rendkívül fontos az, hogy a migrációs politika finanszírozását is mi hamarabb beizítsuk, illetve nagyon fontos az, hogy megfelelően szolidárisak legyenek most a tagállamok a migránsok szétosztásában. Szerintem mindenképpen botrányos az, hogy azok a tagállamok, akik a, akik a különböző strukturális arapokat fel, felveszik, ők nem hajlandóak megfelelően szolidárisak lenni ebben a kérdésben. Az Európai Biztonsági Ügynökségi kérdését is meg kell, meg kell vizsgálni, nemrégiben javasolta ezt a bizottság. Valós fenyegetettség a terrorizmus Európában, és megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk. Most a bizottság felé fordulok. Általánosságban azt a buta rendszert be kell szüntetni, amely úgy támogatja az ügynökségeket, hogy, nem ad, hogy nincsenek igazi prioritási helyzet, helyzetben. Köszönöm szépen. Urbán kolléga következik. Fernandes úr, a frakciónk nagyon sok módosítót nyújtott be, és azt hiszem, hogy ezek a módosítók jobbá tennék a jelentést. De általánosságban mégsem tudjuk elfogadni ezt a jelentéstervezetet, hiszen, úgy, hiszen ez túlságosan merev, és nem felel meg a gazdasági válság kihívásainak. Ezeket súlyosbítják még a megszorítási politikák és egyéb ö, intézkedések. Fontos, fontosnak tartom azt, hogy igazi minőségi munkahelyeket teremtsünk, illetve, hogy próbáljunk meg végre eltérni a szénalapú gazdaságról. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor Európa sosem fog kilépni azokból a szociális drámákból, amelynek ki vannak téve most a lakosaink. Egyértelműen mondom azt, elég volt, véget kell venni, véget kell vetni a megszorítások Európájának. Önöknek kötelessége az, hogy odafigyeljenek a lakosok szavaira. Köszönöm, Hübner kolléga következő. Chair, I speak on behalf of the... Köszönöm szépen, elnök úr. Az AFKO szakbizottság nevében szólalok fel, amelynek a költségvetési terület nem tartozik főbb területei közé, de mégis két dolgot szeretnék elmondani, és ezek közül az egyik nagyon fontos az AFKO-ban. Ez a Europe for Citizens program, azaz Európa Polgárokért program, amely esetében az Európai Bizottság a finanszírozást megnövelte, remélhetőleg a tárgyalások során ez nem fog változni. Úgy gondoljuk a nehéz időkben, a mai nehéz időkben, amikor nehéz a polgárok bizalmát visszaszerezni, miközben pont ez a feladatunk, a, ez a program nagyon nagy hozzáadott értékkel bír. A másik fontos kérdés az európai polgári kezdeményezés, amely szintén egy nagyon fontos eszköze a részvételi demokráciának. Azt javasoljuk, hogy ez a kezdeményezés, ez a program váljon láthatóbbá a költségvetésben. Azt javasoljuk tehát, hogy egy külön költségvetési sor jöjjön létre, amely költségvetésileg semleges ugyan, de növeli a kezdeményezés láthatóságát. Köszönöm. Udi, un minut. Moody képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Fernández úr munkáját a mandátummal kapcsolatosan, és üdvözlöm azt is, hogy Georgieva biztos asszony a gazdaság fellendítését prioritásként kezeli, de nem csak a mai gazdaság alakításáról szólhat ez, fontos, hogy a jövő gazdasági növekedéséről is szóljon. Ezért olyan fontos a Horizont 2020 költségvetése. A 2016-os költségvetési háromoldalú egyeztetést arra kellene használni, hogy ezt a területet megerősítsük. A kutatás és az innováció, amelyet a Horizont 2020 támogat, azok az eszközök, amelyekkel biztosíthatjuk azt, hogy jó minőségű munkahelyek jöjjenek létre a jövőben. Egy olyan jövőben, amikor hatalmas technológiai változásokra kerül majd sor. Ezen a területen keresztül tudjuk biztosítani azt, hogy az utánunk jövő generációk és a jelenleg felnövő generációk is rendelkezzenek azokkal a munkahelyekkel, amelyek oly fontosak számukra. Köszönöm. Miuk, un minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kozmiuk úr, egy percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Szeretnék rámutatni, hogy 153 millió euró értékű kötelezettségvállási irányzat és 10 millió val csökkentek a kifizetési irányzatok 2015-höz hasonlítva. Ez 2%-os különbség, tehát reális, reál értékben véve nincs itt növekmény. az Európai Bizottság így nagyon nehezen tudja majd tartani az ígéreteit, amikor 24 milliárdról, a 2014 és 24 milliárdról, két milliárdra csökkentik majd ezt 2016-ra, tehát a kifizetetlen számlákat. Ez jó lenne, de hogyha nem növekszik a kifizetési előirányzatok mértéke, akkor ez nem fog megvalósulni, és így a finanszírozásban komoly késedelmek lehetnek. Köszönjük, Albrecht úr egy percben. Köszönöm elnök úr és biztos asszony. 2016-os év különösen fontos lesz a költségvetési szempontból. Először is azt kell megvizsgálnunk, hogy az intézményközi megállapodások működnek-e és jól működnek-e a kifizetések tekintetében. Hiszen 2016-ban kezdjük majd jelentősen csökkenteni a kifizetetlen eh, számlákat, eh, a kifizetetlen előirányzatokat, 2 milliárdra, ha minden jól majd. 2016-ban látjuk majd a Juncker alap első hatásait a gyakorlatban is. Harmadsorban 2016-ban látjuk majd az első hatásait a 2014 és 2020 közötti programozási időszaknak. Remélem, hogy az első eredmények, az első kifizetések is 2016-ra esnek majd. Ez az első mondani valom, ez különösen fontos, hiszen ez felveti a kérdést, hogy az első kifizetések remélhetőleg a RAL, tehát a kifizetetlen számlák vagy előrejelzetek tekintetében nem hoznak további ö, növekményt, hiszen akkor megint csak költségvetés módosításra lenne szükség. Hogyan költjük el a pénzt a 2016-os költségvetésből? Nagy, nagyon sok múlik majd ezen a félidős felvizsgálaton is. Domnul Negrescu. Köszönjük szépen, egy percben eh, Negrescu úr következik. Köszönöm, elnök úr, kedves barátaim, az Európai Parlament a trialóguson egyértelmű elképzeléssel eh, jelenik meg, mi szerint meg kell őriznünk az európai költségvetést. Nagyon fontos ez, hogy eh, a beruházásra, fejlődésre, fejlesztésre helyezzük az európai költségvetésben a hangsúlyt, egyértelmű és egyszerű az üzenetünk. A megszorító intézkedések logikáját magunk mögött hagyva kell az emberekbe pénzt fektetni, munkahelyteremtésre, a szakmai képzésre, a KKV-k támogatására, az európai demokrácia fejlesztésére, illetve a világban betöltött szerepünk támogatására az Európai Bizottságtól nagyobb átláthatóságot, hatékonyságot várunk az európai közpénzek e- elköltésében. Megint nincs itt az Európai Tanács részéről senki, úgy tűnik, hogy őket nem érdekli az európai költségvetés kérdése, ez sajnálatos. Az emberek pedig azt hiszem azt várják, hogy az Európai Tanács képviselője is jelennek. Marinescu úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, hogy a 2006-os költségvetés tárgyalá- kitárgyalásában ön is részt fog venni, tehát Fernandes úrral fog majd tárgyalni. Jól ismeri őt, hiszen az FC-vel kapcsolatban is ő volt a tárgyaló partnere, úgyhogy jó a helyzet. A 2016-os költségvetés viszonyítási alap, hiszen a strukturális alapokban először vannak ilyen kifizetések, 25 milliárdos késedelmet kell feldolgozni a kohézió esetében, illetve a Horizont 2020 és a CEF is kritikus időszakba lépett. Nem lesz egyszerű tehát a tárgyalás, viszont láthatják, hogy nagyon biztos alapokon áll a mandátum, a parlamenti mandátum. mandátum. Számukra nagyon fontos, hogy hogyan alakulnak ezek a tárgyalások. Remélem, hogy most nem úgy lesz, nem úgy alakulnak majd a tárgyalások, mint eddig, hogy az utolsó éjszakán dőlnek el a dolgok. Én azt gondolom, hogy ha nincs megfelelő egyensúly a költségvetésben, tehát a adósságok kifezetése a 2004-2020-as időszak kohéziós politikájának kifejezése, illetve az FC-hez szükséges finanszírozás megszerzése, akkor nem lesz egyszerű a megoldás megtalálása, akkor nem lesz 2016-os költségvetés. Köszönöm, mondja az elnök. Tomás, hogy úgy látom nincs itt, de mégis, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, de hát a mai nap egy kicsit különleges. Biztos asszony, talán azt gondolja, hogy rossz szándékaim vannak, de úgy gondolom, hogy a kifizetetlen számlák problémáját talán végre megoldhatjuk. A bizottság úgy tűnik most végre rendelkezik a, szok, a szükséges mozgástérrel, hogy a két milliárd eurós kifizetetlen számla halmot feldolgozzuk, de ez még mindig függőben lévő kérdés. A, tagállamoktól, a tagállamokon is múlik ez, valójában a tanács ezt elfogadja, hiszen sajnos évről évre azzal a helyzettel állunk szemben, hogy, a, hogy nem túl szolidárisak a kormány és államfők, nem tartják be az ígéreteiket. 10 milliárdos eltérés van idén a kifizetések és az elkötelezettségek között. Nos, mindenképpen egyfajta számítani lehetőségünk van, vagy alkalmunk valamit ki kell használni. A programozás időszak végén a felhalmozott kifizetetlen számlák a módszere is egy ilyen invenciózus elképzelés, amit a tagállamok dolgoztak ki, hogy ne legyen hiány. Úgy gondolom, hogy elavult már a, ez a tervezési időszak keret, ezt elképzelhető, hogy föl kéne, felül kéne vizsgálni. Ez a költségvetés egyfajta növekedést jelent, de még mindig van két, de így is két milliárd eurós a marzs, mint hogyha nem lenne szükség az Európai Uniónak megfelelő befektetése. Örülünk annak tehát, hogy egy kicsit más szellemben született meg ez a, ez a költségvetés, de azt hiszem ennél többre van szükség. Gondoljunk azokra a fiatalokra Európában, akinek nincs munkája. Még egy mondatra adok önnek időt, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Zdehovszki úr, következik másfél perc. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok a biztos asszonynak, mert kiváló légkört teremtett a tárgyalásokhoz, az együttműködéshez, és nagyon örülök annak, hogy rendszeresen eljön ide az Európai Parlamentbe, hogy eszmecserét folytasson velünk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Fernándes úrnak a munkáját is. Ő ugyanis ellátogatott hozzánk a szakbizottsága, a Libe szakbizottságba, ahol én voltam a téma felelőse, és szeretnék néhány szót szólni végül a költségvetésről magáról is. A polgárok biztonságát biztosítani az Európai Unió egyik legfontosabb feladata. Ezért gondolom azt, hogy ez a költségvetés nem lehet alulfinanszírozott. Ma sajnos épp ezt tapasztaljuk. A Libe szakbizottság jelen pillanatban azon dolgozik, hogy a fontos ügynökségek finanszírozása megnövekedjen az Europol, a Eurojust és a Frontex számára. Növelni kell a finanszírozást 2016-ban. Jelen pillanatban alulfinanszírozottak ezek az ügynökségek, ez nem folytatódhat így tovább. Elfogadhatatlan továbbá, hogy az Európai Unió költségvetése csak 1%-ot fordít a biztonság kérdésére, a biztonságpolitikára, megfelelő finanszírozás, megfelelő források nélkül nem tudjuk megvalósítani a feladatainkat ezen a téren. Remélhetőleg a tárgyalási mandátum során sikerül mindezt figyelembe venni. Köszönöm. Vandekám képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy bizalmat fektettem a jelentéstevőnkbe, Fernándes úrba, igaz ez Georgieva asszonyal kapcsolatosan is hogyha sikerül megfelelően lezárni az FC dossziét, akkor a 2016-os költségvetés teljesen egyszerű lesz. Nem értem, hogy a tanács mit szeretne. Egyrészt azt akarja, hogy Európa cselekedjen, amikor azonban arról van szó, hogy valaki kifizesse a számlákat, akkor nagyon visszafogott a tanács. De elnök úr, mi is javíthatunk a hitelességünkön, nekünk is van mind dolgozni, hogyha új dolgokat, új kezdeményezéseket akarunk finanszírozni, akkor a régiektől meg kell válni, itt tehetnénk többet is. Emellett feltűnő, hogy az éves kiadások mindig alacsonyabban alakulnak, mint a költségvetés technikai kiadások. Szerintem a felmaradó összegeket nem kell visszautalni a tagállamokba, hanem a még ki nem fizetett számlákra kellene fordítani a fennmaradó összegeket. Aztán a marsok használata az európai költségvetésben még sok mars van, a költségvetési keretet pedig még rugalmasabbá kell tennünk. A néppárt közlekedés ügyi felelőseként szeretném felvetni a kérdést, hogy mi a helyzet az FC és az Európai Összekapcsolódási Eszköz kapcsán, ugyanis a CEF számára szeretnék még forrásokat visszakapni. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Először is Fernandes kollégának szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Örülök annak, hogy a költségvetés tervezetben az előirányzatok megfelelnek az a halászati és tenger politikai alapban lefektetett prioritásnak. Nagyon fontos, hogy Önök is nyilván tudják, hogy a halászati bizottság szempontjából mennyire fontos, hogy a közös halászati politikát tényleg át tudjuk ültetni a gyakorlatba. Sajátos módon az előirányzatok nemzetközi megállapodásokra vonatkozóan nem növekedtek, ez szerintünk így nem jó. A reformban lefektetett célokat hogy tudjuk így biztosítani? Mi szerint a fenntartható, lehet, legmagasabb fenntartható halászati kvótákat hogyan tudjuk így elérni? a közös halászati politikaban lefektetett szabályoknak hogy tudunk így érvényt szerezni? Semmiféle csökkentést sem tudunk elfogadni a Györgyeva asszony által javasolt összegekhez képest. Köszönjük. Most pedig a spontán hozzászólásokkal folytatjuk. Öten kértek szót, mindenki megkapja a szót. Novakov úr az első egy percben parancsol. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, a az Európai Parlamenten kívül igazából senkit sem érdekelnek ezek a száraz adatok, az eredmények. Na azok foglalkoztatják az embereket. Azt állítjuk, hogy az első eredmény orientált költségvetés lesz. Látjuk, hogy mi folyik Ukrajnában, Észak-Afrikában, és nem végső soron, nem utolsó sorban Görögországban. Nem lehet a költségvetésben mindent betervezni, azért ennek ellenére Fernándes úr nagyon jó munkát végzett, de hát fiatal képviselőként annak örülök a legjobban, hogy a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésére, illetve az Erasmusra nagyobb előirányzatot iktattunk be. A kicsi dolgokban kicsinek, nagy dolgoknak nagynak kell lennie Brüsszelnek. Remélem, hogy még több ilyen költségvetést holdunk majd el. E, otóż wtedy e, kiedy się toczy tu debata e, o budżecie unii na dwa tysiące szesnaście rok two thousand and sixteen os költségvetésről beszélünk ezzel kapcsolatban alapvető kérdések is felmerülnek. 153 milliárd euró. Elég ez? Ahhoz, hogy az európai problémákat megoldjuk? Részben, szerintem csak részben. Ami pozitív, az az, hogy beruházásokra, befektetésekre jövőre több pénzünk lesz. Azt is üdvözlöm, hogy most először stabilitási és biztonságpolitikai kérdésekre és rendelkezésre állnak majd források. Van azonban egy gyenge pontja. Ennek a költségvetésnek a KKV-k adják a 2016-os költségvetés tervezett eh, egy sarkát, hiszen ne felejtsük el, hogy a, a munkahelyteremtés a legfontosabb kívás számunkra, és a KKV-k teremtik a munkahelyek többségét. Marias, un minut. Marias képviselő úr, egy percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A 2016-os költségvetésről beszélünk, a kötelezettségvállalások és a kifizetések tekintetében körülbelül 140-150 milliárdot irányzunk elő, de semmi ahhoz képest, hogy hány milliárd eurót kellett az országoknak kifizetniük a bankmentésre. Drági úr, milliárdokkal rendelkezik, hogy kötvényeket vásárolhasson, milliárdokat költhet erre, ehhez képest az EU-s költségvetés szinte semmiség. A 2016-os költségvetés szempontjából fontos a munkahelyteremtés, támogatni kell a munkanélkülieket, fel kell lépni a szegénység ellen, támogatni kell a KKV-kat. Fontos a területi és társadalmi kohézió támogatása, fenntartható mezőgazdaság, fejlesztés, és így tovább, és így tovább. Fontos, hogy a déllel való szolidaritást is finanszírozzuk. Görögország eh, teljesen eh, a nyomor szélére sodródott. Köszönjük, Jakov Csics képviselő. Köszönöm. Hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság ezen mandátuma sikeres eh, legyen, és hogyha azt akarjuk, hogy a parlament is sikerrel járjon, akkor világos, hogy be kell ruháznunk a gazdaságba és a gazdasági növekedésbe. így tudjuk majd bizonyítani azt, hogy igenis sikeresen dolgoztunk. Meggyőződésem, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos területet képvisel számos tagállam számára. Az adatok azt mutatják, hogy a kohéziós politika jelentős beruházásokat tesz lehetővé az Európai Unió számos régiójában. A Juncker csomag szintén nagyon fontos, ez mindenképp így van.

válaszát. köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig arra kérném Georgieva asszonyt, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a vitához, aki elmondta a véleményét. Próbálok válaszolni a bizottsághoz intézett kérdésekre. Először is Számos észrevétel érkezett arról, hogy a 2016-os költségvetésben a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések között kör, körülbelül 10 milliárd a különbség, és elképzelhető, hogy a tavalyi nagy különbséget ezzel nem tudjuk feldolgozni. Mi nem így gondoljuk. Ennek két oka is van. Egy. Azért, mert, vagy az, hogy célirányos eszközökkel dolgozunk azon, hogy 2004,7-től 20 milliárdra, és aztán idén, és aztán 2 milliárdra csökkentsük a kifizetetlen számlák arányát. A 2 milliárd az normális, ez azt jelenti tehát, hogy a normalitás talajára lépünk majd jövőre. 2016-ban már nem az előző MFF fog ránk nyomást gyakorolni, amely tavaly és idén nagyon komoly kifizetéseket kényszerített ránk, viszont az új MFF kifizetései sem érvényesülnek még. Érvényesülnek még. Tehát a 2016-os évben normális az, hogy a kötelezettségvállalások nagyobbak, mint a kifizetések 10 milliárddal. Így számoltuk legalábbis. És biztosítom önöket arról, hogy a költségvetés megvalósítása során folyamatosan fogjuk ellenőrizni azt, illetve nyomon követni, hogy mi történik a kifizetési oldallal. Aztán észrevételek érkeztek a mögöttes gazdasági adatokról is, amelyek alapján kifizetjük a kohéziós finanszírozást, tehát milyen alapon fogjuk a tagállamoknak megítélni a kohéziós kifizetéseket. Újra fogjuk 2016-ban számolni a, ezeket a mögöttes gazdasági adatokat, és aztán ezek benne lesznek a, kohéziós borítékokban. Több képviselő is beszélt arról, hogy azt szeretnénk, azt szeretnék, hogy ez a költségvetés más legyen, hogy sokkal inkább a prioritásokra központosítson, a megfelelő teljesítményre, az eredményre. Olyan költségvetésre van szükség, ahol az adminisztratív kérdéseket is megfelelően kezeljük. Igen, mi pont ezen munkálkodunk, de egy ideig eltart, még ez az átállás megtörténik de mi is szeretnénk átállni, és az idő elteltével láthatják majd, hogy mindezek az elvek számunkra is fontosak és megvalósulnak, és hogy a befektetett eurók bizony fialnak majd. Nagyon fontos az, hogy a KKV-kbe befektessük, természetesen ezt fogjuk tenni, innen, fog származni a munkahely, innen fognak származni az új munkahelyek, és nagyon fontos, hogy az olyan országokban is növekedjen, az életszínvonal, ahol, életszínvonal, ahol már régóta folyamatosan magas a munkanélküliség. És fontos az is, hogy ne csak a kozmére és a hasonló KKV-kra kiélezett eurókat számoljuk ide, hanem azt is, hogy a Juncker tervnek milyen hatása. Tehát arról van szó, hogy hogyan lehetünk hatékonyabb. Mi a helyzet Magyarországgal? A költségvetés milyen hatással lesz a magyar polgárokra? Nyilván a konkrét kérdésekre majd megkeresem önt, már most sincs időm, de amit látni fog, amit tapasztalni fog, az az, hogy egy kicsit eltér ez a költségvetés az eredetiektől. Megnézzük a magyar költségvetés felépítés, felépítését. Struktúrális alap, kohézió, mezőgazdasági komponens, ezek lesznek a legnagyobb elemek, hiszen a mezőgazdaság nagyon erős Magyarországon, de elvileg a Juncker terv hatásait is érzékelni fogják. Ez azt jelenti, hogy az alvó likviditást felébresztjük a pénzügyi rendszerben. Szívesen elmagyarázom önnek személyesen, hogy mit éreznék én, hogyha magyar lennék az új költségvetés kapcsán. Köszönöm szépen, köszönöm Fernandes úr, és nagy örömmel fogok majd önnel tárgyalni, nappal vagy éjszaka, de én inkább a nappal preferálnám. Elnök, hát igen, mi is. Mulțumim, doamna vicepreședinte, și îl rog acum pe domnul Fernández. Köszönöm, eh, alelnök asszony. Fernández úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is biztos asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sok nagyban segítette a munkánkat, nagyon építőjellegű volt vele az együttműködés, és mindazon kollégáknak, akik segítettek a költségvetés tervezetet összerakni, illetve a triológusra mandátumot összeállítani a tárgyaló delegáció számára. Az Európai Parlament készen áll a feladatra, biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság is koherensek, szigorúak vagyunk, de ambiciózusak. Remélem a most jelen, nem jelenlévő Európai Tanács is ilyen lesz a tanácsban, gyakran megosztottak. Tudjuk, hogy az MFF-hez egyhangúságra van szükség, és vannak olyan tagállamok, amelyek újra és újra olyan költségvetések ellenében szavaznak, amelyek az MFF-nek megfelelnek, sőt az MFF-ben lefektetett költségvetésnél alacsonyabbak. Ez nem koherens. Elfogadtak egy több éves pénzügyi keretet, utána pedig évről évre az Európai Unió költségvetése ellen szavaznak, úgy, hogy az megfelel az általuk is elfogadott keretnek. Ez így nem megy. Azt várjuk, hogy az Európai Tanács tartsa magát az elvárásainkhoz és a vállalásaihoz. Rugalmasságot szeretnénk. 2014 és 20 közötti többéves pénzügyi keretet a rugalmasság feltételével fogadtuk el, hiszen azt mondták nekünk, hogy a rugalmassági eszközt használhatjuk, az előző programozási időszakból fel nem használt pénzeket rugalmasan átcsoportosíthatjuk, ami lehetővé tenné számunkra, hogy például az, a Horizon 2020, illetve a házat finanszírozási eszköz céljai tényleg elérjük, de annak érdekében, hogy az FC program a Horizon 2020-ra, illetve a Connecting Europe Facility-re minél kisebb hatással legyen a növekedés, a foglalkoztatás, a belső szolidaritás, külső szolidaritás, biztonsági kérdések, ezek mind e, e, összefüggnek. Remélhetem, hogy ezen célok miatt a meggyőző többség elfogadjuk majd ezt, ez a, ezt várom. Köszönjük szépen! Ezzel ezt a vitát azt hiszem lezárhatjuk. Holnap kerül sor a szavazásra. Mielőtt jöttem a asszonynak átadnám az elnöki tisztet, be kell, hogy jelentsem, a 190-es eh, per AH szabály értelmében a szocialista frakció tájékoztatott engem az kapcsolatban, hogy holnap az Európai Unió szerepe a közelkeleten keleten napirendi pont előtt azt fogja kérni, hogy halasszuk el a vitát, hogy a főképviselő asszony is részt vehessen a vitában. Köszönöm szépen.